Okay, everybody can take a seat, please. We will start. Jó napot kívánok, mindenki fogjon, foglaljon helyet, és elkezdjük a munkát. So, then I open the meeting and... Megnyitom az ülésünket, és a második pontra ugorjunk, a napi rendtervezetet fogadjuk el. Nincs a módosítás, a tervezethez elfogadottnak vehetem meg Köszönöm. Elnapi közlemények nincsenek, úgyhogy rögtön rátérünk a négyes pontra hagyjuk jóvá a jegyzőkönyveket a 2019. szeptember 30-ai és október 8-ai jegyzőkönyvről van szó idén. Ezek elérhetők mindenkinek az elektronikus dossziéban, hogyha senkinek nincs észrevétele az ülés végéig, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk venni. És most következik az ötös pont, a bizottság közleményei. Kérdezem, hogy vannak-e ilyenek? Ha nincsenek, akkor már is rátérhetünk a következő napi rendi pontra. A hatos napi rendi pont először, mondja az elnök. Tehát a tanácsi döntésről van szó, amely a 2013 755 per EU november 25 2013. november 25-i döntést módosítja. A legutóbbi ülésünkön a bizottság elmagyarázta ennek a módosítását, az OAD, tehát OED, tehát a tengeren túlításolási döntés módosítását. Ez azért történt, hogy az eredet igazolási rendszer bevezetése januárjától, jövő év januárjától beindulhasson ugye 2019. december 31-ével lejár az előző rendszer. Több módosításra van még szükség ezen kívül, azért is, hogy a végrehajtó döntésekkel kapcsolatban ez a végrehajtó döntésekkel ez harmóniában legyen, a GSP, illetve a REX, a Registered Exporters témájában. Az a jelentés tervezet jóváhagyja a bizottság javaslatát, és az 52-es szabály értelmében az eljárási szabályzatban azt is javasoltam, hogy módosítások nélkül egyszerűsített eljárásban fogadjuk el ezt a javaslatot, de természetesen a képviselőknek megadom a lehetőséget arra, hogy elutasítsák ezt a javaslatot a részemről. Tessék parancsolni, köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! Csak néhány szót engedjenek meg a Renew frakció nevében. Támogatjuk az egyszerűsített eljárás használatát a dossziéval kapcsolatban, módosítók nélkül. Ahogy ugye ön is mondta, tényleg csak egyszerű módosításokról van szó. Én is egyébként egy ilyen tengeren túli területről származom, és emlékeztetek arra, hogy mennyire fontos hogy ezeket a módosításokat eszközöljük, hogy az ilyen tengeren túli területek exportját segítsük, stabil jogi kereteket biztosítjuk. Ugye tudják, hogy én ezeknek a területeknek a védelmezője vagyok, úgymond, és szószólója, és számítok arra, hogy a bizottság 2021 ezektől olyan kapcsolatokat valósít meg ezekkel a területekkel, amelyek nagyon szorosak. Hát ők az európai családhoz tartoznak ezek a területek, és a földrajzi távolság arra kötelez bennünket, hogy mindig nagyon óvatosak legyünk, mindig nagyon odafigyeljünk arra, hogy milyennek a kapcsolatok az Európai Unió és a tengeren túli térségek között. Még egyszer megköszönöm a munkát, és köszönöm a javaslatot is, köszönöm elnök úr. Tökéletes, mást nem látok, aki szót kérne. Úgyhogy akkor a parlamentnek fogjuk majd ezt a jelentést bemutatni. Az egyszerűsített eljárásra teszünk javaslatot, tehát a hetes pont következik, a Salamon szigetek csatlakozása az iep hoz a ideiglenes partnerségi megállapodáshoz tehát az európai közösségek, illetve a csendes-óceáni államok között köttetett ez. A Salamon szigetek kérte ezt, az e EIPA rövidítést használjuk tehát erre a megállapodásra. 2021-ben a Salomon-szigetek megszűnik legfejlettebb országnak lenni, és három évvel ezután a mindent csak fegyvereket nem kezdeményezésből is kiesik 2024-től, és a GSP, tehát az általános preferencia rendszer fog rá vonatkozni, ez viszont kevésbé bőkező úgymond, mint az EBA, tehát az Everything But Arms, és az európai piacokhoz szeretnének továbbra is vámmentes hozzáférést kapni, és ehhez lenne szüksége a Salamon-szigeteknek arra, hogy Papua új a Samoa, a Fügyi-szigetek és a Salamon-szigetek is benne legyen ebben az IEPA megállapodásban. a versenyképességet támogatja, illetve a helyi értékláncok kialakulását, és hát ezek nagyon is aktuálisak, különösen a kis szigetállamok esetében, vagy fejlődő országok esetében, ahol a piacuk korlátozott mérete, földrajzi távolságuk, éghajlatváltozásnak való kitettségük nehéz helyzetbe hozza őket. Az európai parlament tehát arra kérik, hogy adjuk a hozzájárulásunkat ehhez, és a Salamon szigetek álláspontját, helyzetét, hogy jobban értsük, Monsz úr, a Salamon szigetek nagykövete az Európai Unióhoz itt van körünkben? kérdezi az elnök. Okay, uh, His Excellency is of course... Tehát itt van velünk természetesen nagykövet úr, de most még nem fog szólni. Malá József, József, is, József is itt van velünk, aki a kereskedelmi miniszter a Salomon-szigeteken, és a szöveget természetesen mindenki meg fogja kapni, ahogy ez készen áll, de először az előadónknak szeretnék szót adni. Rivezi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is erről a megállapodásról szóljunk néhány szót. A gazdasági partnerségi megállapodások, attól függetlenül, hogy ezek átmenetiek vagy sem, min is nyugszanak? Azt mondanám, hogy státusz egyenlőségen, tehát az Európai Unió és a szigetek közötti egyenlőségen. de az Európai nyakhoz képest ők nincsenek egyenlő helyzetben. Elmondták, ugye, hogy elhangzott, hogy el fogják veszteni a státuszukat, tehát a legszegényebb, legkevésbé fejlett ország státuszt el fogja veszteni ez a e, szigetállam, és így az általános preferencia rendszerbe kerül, ami megváltoztatja a helyzetet. A GSP fog vonatkozni a Salomon szigeteki exportra, az EU felé. És ahogy ez elhangzott, kevésbé bőkezű ez a rendszer, kevesebb előnyel jár. Én azt javaslom, hogy ez a megállapodás, amelyet ezek a szigetek alá akarnak írni az Európai Unióval, más megközelítésbe kerüljön, ez ennek pragmatikus okai vannak. Amikor megvizsgáltam ezt a megállapodást, rájöttem, hogy ez egy kereskedelmi megállapodás, és ez nem igazán kompatibilis a 2030-as agendával, és mondom, hogy miért. Először is a civil társadalmat nem vonják be a folyamatokba. Nekem azért Afrikával elég sok tapasztalatom van, és elmondhatom, hogy a civil társadalmat általában félreállítják, de a képviselőket is. A civil társadalom sem kiértékelni nem tudja, sem követni nem tudja ennek a megállapodásnak a végrehajtását, illetve azt, hogy a fenntartható fejlődés hogyan valósul meg. Tehát a biodiverzitás, a fiatalok, a társadalom, a tá- cégek társadalmi felelőssége, megújuló energiák, ezek a témák egész egyszerűen még csak a szövegben sem szerepelnek megselmítik őket. Ráadásul a fenntartható fejlődésről készült hatástanulmány, az 2003 és 2007 között készült, és tudjuk, hogy ez ugye már régen volt, most az új megállapodás hatásáról, tehát semmit nem tudunk se közép, se hosszú távon, hogy ez pozitív lesz-e ez az IEPA. Csak arra tudunk támaszkodni, ami Afrikában történt. Tehát azt elmondhatjuk, hogy a 2030-as agendának ez nem felel meg. A harmadik érvem pedig az, hogy a megállapodásban nincsen olyan fejezet, amelyben a kereskedelem és fenntartható fejlődésről lenne szó, illetve arról, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáit elfogadják, pedig a a vámkedvezmény megállapodások, a GSP és a GSP Plus sokkal szigorúbb követelményeket írnak elő, tehát az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, az IMO nemzetközi megállapodásait, munkavállalók jogait, és így tovább. És akkor most jön a környezetvédelem, ez is nagyon fontos. Az erdő gazdálkodás, illetve az erdők kihasználása, erről megint nem esik semmi szó, pedig a fenntartható fejlődéshez ez nagyon fontos. Közlekedés a következő dolog, ezt is jól tudják, hogy ez az egyetlen fejezet, ahol az egyetlen terület, ahol 2010 óta a kibocsátások megnőttek, és gondoljunk a tengeri közlekedésre, a széndiokszid eh, kibocsátás 250%-ra eh, fog nőni mostantól 2050-ig. Úgyhogy engem azért elgondolkoztat mindez. Ugye mindenki a párizsi megállapodásról beszél, nézzék, nézzék, Trump mit csinál, és itt van, és akkor most mi mit csinálunk? Nem, erős, nem erősíteni akarjuk az exportot, amely a tengeri közlekedésen átjön, mert ugye itt nyilván szigetekről van szó, tehát csak tengeri úton szállítanak. Tehát ugye mi, nekünk nem ezt kellene támogatni, hanem a helyi belső fejlődést, a belső fogyasztást és az ottani ö, gyártást. Ráadásul az éghajlatváltozásnak nagyon kivannak téve ezek a szigetek, és nagyon is függnek a halászattól, élelmiszerbiztonsági szempontból, és nagyon veszélyes a halállomány túlhalászása, ez kereskedelmi szempontból komoly veszélyeket jelent. Tehát szerintem az EU és a Salamon-szigetek közötti kapcsolatban ezt kell elérni, hogy diverzifikálják a gazdaságukat. Mert nézzük meg, mi az exportjuk, agrártermékek, illetve a hal. És pont. Na de hát ez a probléma. Most jöttünk vissza ugye Törökországból elnök urunkkal. Nincs gazdasági diversifikáció. Ez a probléma egyébként mindenütt a szigetek esetében is. És egy utolsó megjegyzés. Hoztam önöknek itt valamit, Nézzenek ide, fém gombócok, fém labdacsok vannak itt ebben a dobozban. Nincs engedélye a Salomon szigeteknek de szeretnék kihasználni ezeket a tengerfenéken lerakódott fémeket. Az Európai Parlament azonban moratóriumot vezetett be erre, tehát hogy a tengerfenékről ne lehessen a, ezeket a fém labdacsokat kibányászni, vasat tartalmaznak, mangánt, mindenféle fémet, amely persze nagyon értékes, de mi nemzetközi moratóriumot támogattunk 2018. január 16-án, ez tehát az Európai Parlament álláspontja. Úgyhogy nem akarjuk, hogy ezt bárki is kibányázhassa a tengerfenékről. Úgyhogy itt az ökoszisztéma is veszélyeztetve van, képzeljék el, hogy mi történik akkor, hogyha a tengerfenéken nekiállnak ezeket a fémeket kibányászni, az egész ökoszisztémát felborítja, a halálományra is hatással van, és így tovább. Tehát én azt javaslom, hogy az INTA szakbizottságot, amely ugye, amelynek a kompetenciába tartozik mindez, hogy kérjük tehát az INTA bizottságot arra, hogy ne hagyja jóvá, a Salomon szigetek csatlakozását ehhez az időszakos partnerségi megállapodáshoz. Tehát ez az én álláspontom előadóként, Ernök úr. Köszönöm szépen. Uh, Madame Ravasi, I would now like to give Köszönjük szépen. Most pedig József Mahanának a uh, Salomon-szigetek uh, kül kapcsolataiért, kereskedelmét felelős miniszterének. Tisztelt elnök úr és a szakbizottság tisztelt tagjai! Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid nyilatkozatot tegyek a Salamon-szigetek kötelességéről arra, hogy a meglévő EIPA megállapodáshoz csatlakozzunk Fidzsivel és Szamoával együtt. Ezen a ponton, elnök úr, szeretnék megemlékezni és köszönetet mondani az előadónak, aki egy átfogó jelentést készített erről a konkrét ügyről. Elnök úr, a salomon szigetek a kereskedelmet mi létfontosságú eszköznek tartjuk amelyel eljuthatunk a fenntartható fejlődési célok megvalósításához és a szegénység felszámolásához. Az utóbbi cél az EU-akácsi megállapodás nagyon fontos sarokpontja, de emellett mi megerősítjük további elszántságunkat arra, hogy részt vegyünk azokban a globális erőfeszítésekben, amelyel a 2030-as fenntartató fejlődési célokat igyekszünk elérni. Elnök úr, 37 kis fejlődő szigetország egyike vagyunk az Alkácsi csoportban, és tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amelyeket a klímaváltozás és a környezetünk romlása okoz. Azok a kihívások és aggályok, amelyek ehhez kapcsolódnak, azok létfontosságok számunkra és ezek a túlélésről is szólnak. Mi a fronton vagyunk ebben a tekintetben, és a Salamon-szigetek ezért csatlakozott az AKC csoportosuláshoz, és ezért veszünk részt, és ezért írtuk alá a klímaváltozásról szóló megállapodást is. Elkötelezettek vagyunk a kibocsátás csökkentési célok mellett, és továbbra is proaktív klímaügyi cselekvést támogatunk, amely mérsékelni tudja a klímaváltozás hatását. Önkéntesen alávetettük magunkat nemzetileg eldöntött vállalások keretében, amellett, hogy 50%-kal csökkentjük a kibocsátásainkat 2050-ig. És ez ennek, ez annak ellenére történik, hogy mi inkább csak áldozatai vagyunk a klímaváltozásnak, nem pedig okozói, hozzájárulói. Próbálunk beilleszkedni a többoldalú kereskedelmi rendszerbe, és osztjuk az aggályokat az egyoldalúság előretörésével és a protekcionizmussal kapcsolatban, amelyek a globális családunk közös érdekeinek ellene mutatnak. Meg vagyunk győződve arról, hogy a csatlakozásunk és részvételünk révén eh, az ideglenes eh, eszközben a kereskedelmet egy szabályalapú eszközként használhatjuk arra, hogy eh, kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyek beindítják a gazdasági növekedést, foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek és csökkentik a szegénységet, illetve más gazdasági és társadalmi szükségleteket is megcéloznak, amelyek jelen vannak a társadalmunkban. Ez biztosítani fogja azt, hogy a népességünk 80%-a, akik a vidéki területeken élnek, megragadhatják azokat a lehetőségeket, amelyeket ez megteremt. Ezek új lehetőségek lesznek a nők, gyermekek számára, és a társadalmunk hátrányos helyzetű csoportjai számára, így ők is részt vehetnek a gazdasági növekedést hozó tevékenységekben, és ezzel jobban hozzáférhetnek olyan alapvető szükségletekhez, mint az oktatás, az élelmezés, az egészségügy, az orvosi szolgáltatások és más előnyök is. Elnök úr, az együttműködésünk alapján, amelyet más csendes óceáni országokkal folytatunk, illetve az úti terv nyomán 2017-ben Szamoán a csendes óceáni vezetők találkozóján egy integrált megközelítést fogadtunk el, amelynek a célja a halászati, klímaváltozási, az óceán kormányzásáról, a biztonságról, a gazdasági lehetőségek kiaknázásáról szóló intézkedések szerepeltek, ugyanis ezek mind hozzájárulnának az országaink fejlődéséhez. Elnök úr, 2050-ben a 2015-ben a Solomon szigetek egy sárgalapos figyelmeztetést kapott a halászati területen, és ezen javítottunk, így a régió egyik legjobb halászati és élővilág megőrzési szereplői vagyunk – és ez 2017 óta így van. A halászati termékekre olyan ellenőrzést vezettünk be, amely követi az exportált termékeket egészen a kifogástól a, az EU-s piacra történő beszállításig. Elnök úr, tavaly 2018-ban az unga állásfoglalás során a legkevésbé fejlett országok sorából kikerülhettünk volna az ajánlás értelmében, és 2024-ben fejlődő országá válhatunk. És ez azt is jelenti, hogy lemondunk azokról az engedményekről és arról a rugalmasságról, amely jelenleg a legkevésbé fejlett ország státuszunk miatt kiár nekünk. A jövőbeli kontextusban egy stratégiát alakítunk ki, amelyel ezt az átmenetet kívánjuk kezelni. A fejlesztés az egyik legfontosabb platform, itt fenntartható gazdasági növekedést és fejlődést szeretnénk elérni, annak érdekében, hogy a Salomon szigetek ne veszíts el azokat, az, azokat a vívmányokat, amelyeket az előkészítés során elértünk. Hogy ezt az átalakulást a, még jobban tudjuk irányítani, november 8-a és december közepek között idén népszámlálást tartunk, és ebből fontos statisztikai adatokat nyerhetünk, ami segít majd nekünk abban, hogy egy realista és fenntartható fejlődési útvonalat tudjunk felrajzolni. Elnök úr, biztosítani szeretném önt arról, hogy a Solomon szigetek a kereskedelmi fejlesztést holisztikus és befogadó fórumként tekinti, és ezt a mechanizmust szeretnénk felhasználni arra, hogy biztosítani tudjuk a legfontosabb érdekelt felek részvételét ebben a folyamatban, a kormányzati ügynökségek és minisztériumokat is ideértve, emellett a magánvállalkozások és a civil társadalom bevonása is nagyon fontos számunkra. A kereskedelemhez kapcsolódó fejlődést a Nemzeti Kereskedelemfejlesztési Tanács, az NTDC végzi, amelyet a külkereskedelemért felelős miniszter vezet, és a kormány fogadja el az intézkedéseket. Ez a mechanizmus egy az biztosítja, hogy figyelembe vesszük a nem állami szereplőket is, illetve más érdekelt feleket is az országon belül. Ezen a tanácson keresztül növelni tudtuk a részvételünket a kereskedelmi megállapodásokban, és a mostani csatlakozásunk is ennek a munkának a része. Elnök úr egy fontos szakpolitikai kilátás, amely már felmerült néhányszor, azok a mi geopolitikai dimenzióink, tehát a kínai népköztársasággal a diplomáciai kapcsolatok felvétele. De hadd biztosítsam a szakbizottság tisztelt tagjait arról, hogy a Solomon szigetek úgy döntött, hogy Kínával diplomáciai kapcsolatokat alakít, és ez annak a kötelességnek a teljesítése körébe tartozik, amelyet az az ENSZ rót ránk az 1971 per 2758-as állásfoglalás átültetése érdekében. Ez a döntés, elnök úr, az ENSZ többségi tagjainak döntéséhez igazítja a tevékenységünket, és ide tartoznak az uniós tagállamok is. A Kínával való kapcsolat fenntartásban szeretném biztosítani önt arról, hogy mi egy fiatal és törekvő demokrácia vagyunk, és olyan hiteles folyamataink és törvényeink vannak, amelyek a megfelelő úton tartanak majd minket. A a Solomon szigetek globális exportjának 70%-a Kínába irányul, és lényeges az, hogy elfogadjuk azt, hogy milyen fontos szerepet tölt be Kína export destinációként a termékeink számára. A fő termékünk az erdőgazdálkodásból származik, és itt is a fenntarthatóság okoz problémákat. Ezért a mostani csatlakozás segít abban, hogy fokozni tudjuk az erőfeszítéseinket, a termékek sokféle, sokféle tétele területén, és a más hasonló kihívásokkal is könnyebben meg tudunk így birkozni. Elnök úr, a Solomon szigetek csatlakozási kérelme a kereskedelmi kapcsolataink fejlesztéséhez fog hozzájárulni, és ezzel jobban ki tudjuk aknázni ezt a kereskedelmi potenciált is, ami az értéklánc termelési potenciából adódik. A Solomon szigetek mindig szerette volna integrálni az olyan városokat, mint Új-Kaledónia és Francia Polinézia, és a szakbizottság nyugodt lehet afelől, hogy mi konstruktívan fogunk részt venni ebben a munkában, és minden lényeges szempontot figyelembe fogunk venni. minket nem érint az, hogy a nem együttműködő adó térségek sorába tartoznánk, de mi továbbra is szívesen együttműködünk ezen a területen. A Solomon-szigetek most csak szeretne csatlakozni egy létező kereskedelmi megállapodáshoz, amelyet az Európai Unió már elfogadott. És Csatlakozni akarunk csendes óceáni szomszédainkhoz, többek között Papua Gineához, Fidzsihez és Samoához. És szeretnénk megszilárdítani a régió összekapcsolódását az Európával való kereskedelmi kapcsolatok területén, és szeretnénk kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a megállapodás biztosít. Ez a globális kötelességünk teljesítése illetve a közösségeink eh, életszínvonalának a javítása érdekében fontos, különös tekintettel az olyan eh, kiszolgáltatott eh, csoportokra, mint a fiatalok vagy a nők. Megragadnám ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önnek, elnök úr, hogy lehetőséget adott nekem arra, hogy elmondhattam ezt a beszámolómat, és köszönöm a megtisztelő figyelmet is. Thank you so much. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr ha vannak képviselők, akik megjegyzést szeretnének tenni, akkor ezt most megtehetik. Hobart úr. Köszönöm. Az erdészeti se köre nem marginális, hanem ez egy folyamatos természeti katasztrófa felé vezet. A Salamon szigeteken 2001 és 2017 között Solomon szigetek 566 ezer eh, négyzetkilométernyi erdőt veszített el, és Szenta Izabel eh, szigetét teljesen eh, kitörölték úgymond a térképről. Meg kell néznünk azt a kereskedelmi megállapodás kapcsán, illetve más megállapodások kapcsán, hogy ezek mennyire illeszkednek a, a fenntarthatósághoz, illetve, illetve mennyiben um, illeszkednek azokhoz a célokhoz, amelyeket megfogalmaztunk, a, a, a földgolyó megvédését, ami Kínát illeti, az, erd, az esőerdőből származó fák importja kapcsán úgy tűnik, hogy senki nem védi meg ezeket a az erdőket, és az Európai Unióban ilyes valamit nem fogadnánk el, ez nem nevezhető fenntarthatónak. A Salamon eh, eh, szigetek csatlakozása az IPA-hoz mennyiben járulhat ahhoz, hogy megvédjük az esőerdőket a Salamon szigeteken, illetve eh, elhangzott a mangán hidroxilok kitermelése is. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Az SND frakciótól Palmer úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a véleménytervezetet, illetve a kereskedelmi biztosnak is köszönöm szépen az előadást. hogyha nincs egyetértés fontos kérdésekben, akkor ez nem tökéletes, és nem kell úgy tennünk, mintha ez az lenne. A megállapodás nagyon fontos területeket érint, például munkavédelmi kérdéseket, környezetvédelmet, civil társadalmi kérdéseket, de itt van egy nagyon fontos pont, amely hiányzik a vélemény tervezetből, ez pedig az, hogy a Salamon-szigetek kérték azt, hogy csatlakozhassanak a megállapodáshoz. E, értjük, hogy miért, hiszen a megállapodás tökéletlen, igen, tökéletlen, mutat a GSP rendszer kapcsán, amikor az LDC státuszukat 2020-tól elveszítik. És azt gondolom, hogy ennek a parlamentnek nagy felelőssége van abban, hogy legyen valósághű és konzisztens, milyen más opciót tudunk ajánlani a Salamon szigetek számára, egy olyan gazdaság számára, amely növekedni akar, globális partnerekkel szeretne multilaterális alapokon nyugvó szabályrendszert kialakítani, az AKC országokkal kötöttünk IPA megállapodásokat, Fuji, Samoa, Papua, új Guinea választották ezt az utat, és egy évvel ezelőtt ez a parlament támogatta Samoát abban, hogy csatlakozzon ehhez a megállapodáshoz. Tehát azt gondolom, um, az igazságosság, a fair hozzáállás kérdés, a konzisztencia nagyon fontos. Itt nem arról van szó, hogy nem értünk egyet uh, valamivel, illetve megkérdőjelezzük uh, azokat a fontos feszültségeket, amelyek megmutatkoznak a fenntartható fejlődés uh, témái kapcsán, illetve a salmon szigete gazdasági prosperitása fejlődése kapcsán kapcsán, és egyetértek azzal, amit a jelentéstevő összegzett véleményében az éppák jövőbeni együttműködési keretek a legmagasabb környezetvédelmi standardokat kell, hogy érvényesítsék, és az én frakcióm ezeket az elgándolásokat támogatja, és ezt minden megállapodásnál fontos, hogy követeljük az SZDG-k felelősségvállalása, vállalásai fontos, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon. Tehát a fair hozzáállás, a következetesség nagyon fontos. Ez a megállapodás nem tökéletes, de de nem hunyhatunk szem, szemet afelőtt a tény felett, hogy az elmúlt évben az Európai Parlament megnyitotta a kaput Samoa, Samoa számára csatlakozzon ehhez a megállapodáshoz. Nem volna fair az, hogyha Salamon szigetek előtt bezárnánk ezt a kaput. Milyen üzenetet közvetítene a parlament ezzel, hogyha megengedjük egy országnak, hogy csatlakozzon. Eh, ez igazából egy tökéletlen megállapodás, de mégiscsak eh, eh, megfelelő jövőmutató utat, ut, utat, és aztán egy év után, miután már megengedtük, hogy egy adott ország csatlakozzon, egy évvel később ugyanettől a lehetőségtől megfosztjuk egy másik, megfosztunk egy másik országot. És a fenntartható fejlesztési politikai céljainkat ezzel nem ássuk-e alá, tehát nekem a végkövetkeztetésem más, mint a jelentéstevőjé a téma kapcsán, de e, hiszek abban, hogy jelenleg nem volna fair az, hogyha ez a parlament nem engedné meg e, a Salomon-szigetek számára azt, hogy csatlakozzon, miután egy évvel ezelőtt a um, Fuji-szigetek számára ugyanezt, illetve Szamor számára ugyanezt uh, megengedte egyszer egy évvel ezelőtt Gőrenc képviselő. Köszönöm szépen. Felmerül a kérdés, hogy mit tudunk tenni azok után, hogy hallottuk Michel Rivezit, illetve um, a kereskedelmi biztost. Én úgy érzem, hogy ők nem uh, uh ugyanazt gondolják. Azt gondolom, hogy ezek a tárgyalások a GATT 84-es cikkeire támaszkodtak, ugyanúgy, mint a kereskedelmi partnerségek. A devében ezzel vannak problémáink. Michel joggal mondta azt, hogy a 84-es cikket azért alakították ki, hogy a kereskedelmet olyan országok között megfelelően bonyolítsák, amelyeknek gazdasági fejlettségi szintje egymással nagyjából összevethető. Itt most olyan országokat hasonlítok össze, amelyek nagyon nagy különbségeket mutatnak a termelékenység szempontjából, ezt tudjuk. Tehát ez egy olyan eszköz, amelyel vajon vissza tudunk utasítani egy megállapodást. Nem gondolom, hogy ez volna megfelelő eszköz. Felmerül a kérdés, hogy a fejlesztés hogyan tudja a 84-es cikkel joghízagait korrigálni. Hát azt gondolom, hogy kis képzelőerővel ezt meg tudnánk oldani. A Salamon szigetek a partnereink, és nekik kell ezt elfogadnia, és nekik kell dönteniük arról, hogy az iparosítást támogatni akarják. Mi ezt nem tudjuk helyettük megtenni, csak támogatni tudjuk őket ezen az úton. Tehát azt gondolom, hogyha ezt a megállapítást ezen ok miatt tagadjuk meg, akkor egy kicsit túl messze megyünk. A civil társadalom részt vettem 2000-ben a Kotonó megállapodásra kapcsolatos tárgyalásokon, nagyon fontos a civil társadalom tiszteletben tartása az AKC országokban. Azóta volt erőrelépés, nem elégséges még ez a fejlődés, de legalább jó irányba indultak el a dolgok. Azt gondolom, hogy azt kell kideríteni, hogy meddig mehetünk el a kondicionalitásban. Hogyha túl ambiciózusak vagyunk a témában, akkor előfordult, az, az hogy megtagadjuk a megállapodást, Kína fel fogja vásárolni a halat, fel fogja vásárolni a fát, nincs -e vajon egy harmadik, sokkal okosabb megoldási mód azért, hogy kikerüljük ezt a nehézséget? A következő MFF-en belül új partnerségekről is történtek javaslatok. Ha most kéne szavaznom erről, akkor én megszavaznám a megállapodást. De szeret, nem tudom elfogadni is Rivezi okait, de azt el tudom de kész vagyok a téma mélységeiről vitázni. Hiszen itt felmerül a kérdés, hogy a fejlesztési politika mennyire használható fel eszközként joghézagok korrigálására. Köszönöm, Dominik Bild idé. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Rivászi asszony, a lényeg elhangzott kockázatokkal kapcsolatban, amennyiben a Salman szigetek csatlakoznak az IPA-hoz, az AKC mellett. Az ellentmondás az Európai Unió felelősségévállás, a, a, a pálmaolaj importjának ellenzése kapcsán korrektek. Gyermekeket kényszerítenek munkára, illetve bizonyos szomszédos országban, Maláziában, Indonéziában ugyanez történik. Az IPA-ba történő felvétel közvetlen módon hozzájárulhat ezekhez a gyakorlatokhoz, hiszen ez a bányászatot és a szerdészetet illeti. Salmon szigetek semmilyen komoly erőfeszítést nem tettek a csempészet elleni küzdelem jegyében sem konkrét, sem pedig jogalkotásbeli intézkedéseket. Nagyon fontos józanész értelmében eljárni, a DEVE és az Inter, Remélem, hogy meg tudnak állapodni majd ebben a kérdésben. Köszönöm. Thank you. I have uh, no more uh, members at. Uh... Köszönöm. Úgy tűnik, hogy nincs több képviselő, aki hozzá szeretne szólni a témához. Cecilia Dölónak a Digitrade képviseletében adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, illetve a felszólaló képviselők hozzászólásait. Köszönöm szépen a biztos munkáját is, a, aki a Sörmön szigeteket képvisel. Köszönjük, hogy eljött, és hallottam különböző megjegyzéseket a hatályban lévő megállapodás kapcsán. Ez a megállapodás az elkecsi országokkal 2007-ben került tető alá, tehát ennek már jó ideje, tehát számolunk, akkor 14 éve volt mindez. Annak idején a kereskedelmi megállapodások standardjai nem úgy néztek ki, mint ahogy ezt, erre ma törekszünk. Az AKC országokkal kötött megállapodásokban nincs elég rész a civil társadalomra vonatkozóan és a környezetvédelemre vonatkozóan elindítottunk egy folyamatot, amelyet a DeepMin eh, címmel illettünk, tehát ez egy átfogóbb jelő megállapodás Afrika egyik régiójával, ez eh, Afrika délkeleti része, eh, Mauricio, Zimbabwe, Szésel, Komora szigetei található két, és megállapodtunk ezekkel az országokkal, hogy lesz majd egy fejezet ebben a megállapodásban a fenntartható fejlődésről és a civil társadalomról, és itt a legmagasabb standardokat fogjuk értés, érvényesíteni. A szociálista képviselő mondta, jól emlékszem, hogy a jelenlegi megállapodás három országgal került megkötetésre, Pápua, e, új Génával, Fidzsivel, Szamoával az elmúlt évben, és a csendes óceán e, térségben sok országot, Tonga is szeretne ezt csatlakozni a Salomon-szigetek mellett. biztos úr nyilván sokkal jobban el tudja mondani a saját véleményét, de itt van egy nagyon fontos regionális aspektus is. Ez nem csak az Európai Unióba irányuló export, hanem ezen orsz- az ezen országok közötti kereskedelem. Az eredet szabályozás, az eredet megnevezés támogatja ezen kicsi szigetek között a kereskedelmet, az ipar sok ágazatában kevésbé fejlettek, és fontos, hogy, hogy ezek a szigetek regionális módon tudjanak egymással együtt működni, az értéklánc termékei kapcsán. Tehát fontos erre a perspektívára gondolni amit szintén látunk, hogy itt van egy geostratégiai dimenzió is ebben a megállapodásban, nagyon sok képviselő kitért erre, és ez megerősítette kapcsolatunkat ezzel a földrajzi területtel, és eltávolít bennünket egy másik területtől, Új-Zéland, Ausztrália közvetlen közelségben vannak, Kína is elhangzott, tehát ez a megállapodás tulajdonképpen egy platform, ennek vannak intézményei, úgymond, Vannak rendszeres bizottságok, vita platformok, amelyek ezzel a régióval kialakított kapcsolatainkat erősíteni tudják többek között a Salamos szigetekkel. Nagyon fontos ezeket a témákat felvetni, még akkor is, hogyha a megállapodásban a fenntartható fejlesztési aspektusok nem kerültek megfelelően kidomborításra, a legutóbbi bizottsági eh, ülés eh, októberben, tehát egy hónap ezelőtt a Fidzsi szigetekkel, egy közös találkozó volt, és egy teljes napot szántunk a eh, civil társadalom folytatott párbeszédre, száz képviselő volt jelen a civil társadalomnak ezen a találkozón, a gazdasági szereplők is továbbá egyéb civil szervezetek, a szakszervezetek is képviseltették magukat. Azért, hogy a gazdasági partnerségekről beszélhessünk, a Salamon szigetek jelenleg megfigyelő státuszban vannak a megállapodást illetően, még akkor is, hogyha nincsen formális, nincsenek benne formálisan. Következő bizottsági, vegyes bizottsági ülésen ajánlásokat fogunk közösen elfogadni a fenntartható fejlődésről, illetve arról, hogy eh, ezt a témát hogyan lehet beemelni a kereskedelmi megállapodásokba. A biodiverzitásról is elindult egy vita, illetve más témákról, többek között a a hal um, állomány fenntartható kezeléséről, hiszen ez is nagyon fontos ágazat az export szempontjából, ami pedig a vállalati felelősségvállást illeti. Itt is nagyon fontos megnézni a régiók igényeit, illetve a mi partneri szerepünket proaktív felelősséget vállaltunk, és az azt a másik oldalán azok a partnerek vannak, akik szintén vannak igényeik. Azt gondolom, hogy biztos úr egyértelmű volt, vannak olyan partnerek, akik ebben a kérdésben együtt szeretnének működni velünk, mm, a jelen megállapodás keretében, még akkor is, hogyha ez nem tökéletes megállapodás. Nyitottak vagyunk abban, hogy tovább lépjünk a megállapodások kapcsán, és hogy valami átfogó megállapodást alakítsunk ki. Fentartható fejlődés nem szerepel jelenleg ebben, de vannak más témák, például a szolgáltatási ágazat, amely potenciális fejlesz, potenciálisan fejleszthető ágazat. Nagyon fontos ezekre a témákra visszatérni. Egy későbbi momentumban három ország van, akiket a legtöbb kritika éri, hogyha Salmon szigetek csatlakoznak, akkor már négy ország lesz, lesz társ, és akkor beszélhetünk ennek a megállapodásnak további részleteiről, és tudom, hogy ez a szakbizottság a kotonutáni megállapodás időszakával is részletesen foglalkozik. Én fontos, hogy át fogom megállapodást kötni Hogyha megnézzük a timingot, akkor nem érett meg még az idő, azt gondolom, a további lépésekre. Szeretnék egy további nagyon fontos pontra kitérni, a megállapodás jellegére, a 84-es cikkre. Igen, ezek a akkor kötöttünk kereskedő megállapodások, ezek nem minősülnek már legkevésbé fejlett országoknak és a GSP rendszer eh, vonatkozik rájuk, tehát az európai eh, piachoz eh, hozzáférésük van kvóták és vámok nélkül. Permet pas ezt a fajta, hogyha nem eltvédi országról van szó, akkor ezt a fajta rendszert nem lehet odaítélni. Kötelezettségvállalásokra van szükség, de ezek egyelőre aszimmetrikusak. Tehát a piacainkhoz való hozzáférés a csendes óceáni szigetek és a Salomon szigetek esetében azt jelenti, hogy a termékeik előtt ugye megnyílik a piacunk, liberalizációra van szükség, de az ajánlataikat ezek az országok teszik meg, tehát azt mondják, hogy a liberalizáció érdekel bennünket, az európai termékek előtt is, az ő ágazataikkal nem versenyben lévő termékek előtt, az agrár ágazatokkal nem versenyben lévő termékek előtt, tehát ide jönnek Európába, tárgyalások zajlanak, bizonyos dolgokat lehet pontosítani, de mi nem kötelezünk senkit, tehát nem kötelezzük őket arra, hogy a fejlődésük szempontjából fontos ágazatokat liberalizálják. Tehát a Salamon szigelekkel is 83 százalék marad ki, tehát igyekeznek megvédeni azokat az ágazatokat, ahol tudnak fejleszteni, ahonnan akár exportálni is tudnának, azokat nem kényszerítjük őket megnyitni. Pápua Ugineával már kb. 10 éve van életben a megállapodás. Jó kérdés az, hogy mik ennek az eredményei. Nagyon fontos eredményekről számolhatunk be, leginkább a halászat, területén, illetve a nagyon rugalmas származási szabályok is sokat segítik azokat az ágazatokat, ahol rengeteg a munkavállaló. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy tényleg ezen országok lakosság az Európai Uniós államokhoz képest nagyon kicsi, tehát például a Salmos-szigetek esetében 600 ezer főről van szó, de itt nagyon fontosak ezek az ágazatok, a, rengeteg nőt is alkalmaznak, tehát jelenleg pozitív eredményeket látunk, fejlesztés, munkahelyteremtés, leginkább a nőknek, a, leginkább a halászatban. Az igaz, hogy még lehetne diversifikálni, és az összes ö, országgal felmerül ez a probléma, nem csak a Salomon szigetekkel, de ez a megállapodás lehetővé tenni, hogy jobban sikerüljön diversifikálni az ipart. Tehát reméljük, hogy a partnerekkel együtt tudunk dolgozni. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, most pedig ismét szeretném visszaadni a Salomon szigeteki kereskedelmi képviselőnek a szót, hogy ha vannak kérdései, azokat feltehesse, illetve az észrevételeit megtehesse. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank. És szeretnék a képviselőknek is köszönetet mondani a hozzászólásukért. Feljegyeztem az általuk említett aggályokat. de konkrétan négy témával kapcsolatban szeretnék észrevételeket tenni, amelyeket különböző képviselők említettek. Az első a mélytengeri bányászat volt, amely felmerült előadó asszony helyesen mondta, hogy volt ezzel kapcsolatban már érdeklődés a mélytengeri bányászattal szemben, de ez évekkel ezelőtt volt, és azóta lejártak a feltárásra szóló engedélyek, és ezeket nem újították meg. Azóta pedig nagyon óvatosan járunk el, odafigyelünk a kihívásokra, leginkább ami a kapacitást illeti. És nem is tervezünk semmi fajta előrelépést, előrehaladást a feltárásra vonatkozó engedélyek kiadásában, vagy akár bányászati kitermelési engedélyek kiadásában. Ami az erdészeti ágazatot illeti, itt is feljegyeztem a képviselők észrevételeit. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a kormányunk teljes mértékben tisztában van a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokkal. a bevezetőmben már említettem, hogy a Salamon-szigetek több különböző nemzetközi megállapodásnak is az aláírója és tagja, amelyeken keresztül, és ide az EIPA is beletartozik, amelyeken keresztül reálisan valóban a diversifikációt meg tudjuk valósítani. A kormány igyekszik az időkereteket meghatározni, lefektetni, és új erdészeti jogszabályon dolgozunk, amely hamarosan életbe lép. És ez garantálná, hogy 2023-ra ebben az ágazatban fenntarthatóan folytatjuk a tevékenységet. A 2023-as évhez közeledve egyre fontosabb ez a politikai megközelítés, mert ez az ágazat a kormány bevételeinek 70%-át adja. Úgyhogy nem nehéz elképzelni, hogy mi történne, hogyha rövid úton felhagynánk az erdészeti tevékenységgel, hát ennek a fiskális hatása katasztrofális lenne az adóbevételek szempontjából. Kaptam észrevételeket a munkaügyi témákban is. Hadd említsem, kedves képviselők, hogy a Salamon-szigetek a nemzetközi munkaügyi szervezet egyezményeinek aláíró tagja, és elkötelezte magát, hogy az itt felsorolt, az ezekben felsorolt kötelezettségeket teljesíti. Úgyhogy szeretnék minden olyan információt eloszlatni, amely gyermekmunkáról szól. Én nem hiszem, hogy a Salamon-szigeteken gyermekmunkára kerülhet sor, hiszen betartjuk a nemzetközi munkaügyi szervezet előírásait. Szeretném a szakbizottság tagjait arról is tájékoztatni, hogy a Salamon-szigetek olyan döntést hozott, amelynek értelmében a legalacsonyabban fizetett dolgozók jövedelmét növeljük. A halászati ágazatról is szó van. Itt ugye a dolgozók munkakörülményeit javítani kell, illetve az előírásoknak megfelelő eh, munkakörülményeket kell biztosítani, különösen olyan esetben, hogyha távoli vizekre induló hajókon dolgozókról van szó. És végül pedig, elnök úr, én a bizottság állításaival összhangban meg tudom erősíteni, hogy a civil szervezeteket bevonjuk, több regionális megállapodást aláírtunk, és mindig aktívan bevontuk a nem állami szereplőket és a civil társadalmat a folyamatokba. És elnök úr, a tisztelt szakbizottságot szeretném arról is tájékoztatni, hogy egy olyan eseményt szervez a Salomon szigetek, ahol az újságírókat a, arról azzal kapcsolatban képezzük ki, hogy a halászati témákban hogyan tájékoztassák a közvéleményt. Itt a civil társadalom bevonását célozzuk, minden olyan témába, amely a kereskedelmi és fejlesztési ügyeket érinti. Ezzel tehát megköszönöm a figyelmüket, és köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam. Megköszönöm a kereskedelmi biztos, a kereskedelmi képviselő észrevételeit, folytatjuk majd ezt az eszmecserét még négy szem közt is, viszont az előadó asszonynak, Rivezi asszonynak szeretném megadni zárásra a szót. Hát köszönöm szépen, elnök úr! Mit mondhatnék? Nagyra becsültem ezt a vitát. Azt hiszem, hogy két szint van itt. Az egyik a bizottságé, és a Salamon szigeteki politika. Ami a bizottságot illeti, ugye azt mondják, hogy 2003-tól 2007-ig meg volt ez a hatástanulmány, és hogy jó ez a megállapodás. De hát én itt mit látok? Az Európai Unió elkötelezi magást. Önök is elismerik, hogy 2007-ben nem voltak olyan sürgős helyzetek, mint most, ugye nem volt a párizsi megállapodás, e, és így tovább. Más nem e, figyeltük azt, hogy milyen üvegházhatású gázokat bocsát ki az export, hogy e, mennyire fontos a fenntartható fejlődés, és nem voltak meg azok a célkitűzések sem, amelyek ugye a munkaszervezést érintették, és így tovább. Tehát én bennem felmerül a kérdés, hogy miért kellene akkor ezt aláírni. Erre önök azt mondják, hogy azért, hogy olyan szintre emelkedjen a Salomon szigetek, amelyet szeretnénk. Na de hát akkor miért sürgős ez? 2021-ben vesztik el az LCD státuszukat, és ne, azt mondom, hogy ugye, hogy hát jó, akkor legyen megállapodás, építsük be az összes adatot, és aztán meglátjuk. És miért olyan fontos ez? Azért, mert Kínával, Indiával, más országokkal szemben ugye az a tény, hogy Európa szívesen ír alá kereskedelmi megállapodásokat, de ugye a párizsi megállapodást, a fenntartható fejlődést tiszteletben tartva ezekben az országokban fontos. És megint felmerül, hogy miért olyan sürgős mindez, és persze hallom kollégámat, aki azt mondja, hogy hát igen, de ez igazságtalan, mert a Fidzsi-szigetek, Samoa, és így tovább mind aláírták. Hát igen, na de nézzék meg, mikor írták alá ezt a megállapodást? Akkor, amikor ezek az egyéb egyezmények nem léptek még életbe. Az időben viszont történtek, ezek a, történtek más változások, és szerintem itt nincsen semmilyen sürgősség, ami miatt ezt ennyire gyorsan alá kellene írni. És közben, ami a Salomon-szigetek fejlődését illeti, és köszönöm a képviselők által elmondottakat, most nem azért, mert sok mindent követelünk meg, azért kell, hogy engedékenyek legyünk. Hát nézzük meg, mi történik az erdőírtással. Hát fel kell, hogy ébredjenek, teljesen mindegy, ugyanaz lesz, mint mondjuk Etiópiában vagy másutt, ahol az erdőknek már csak a 13%-a maradt meg, mindegy, hogy Kínába exportálják a fat, fát vagy máshova. Tehát ez egy olyan gazdas, gazdagsága a Salomon-szigeteknek, amit meg kell védeni. Tehát nyilván, hogy a kereskedelem azért adnak el halat, hogy eladjanak úgymond a halászatot, hogy ha veszük, akkor ha túlhalásszák az állományt, akkor utána mi lesz? Tehát erre kell ráébredni, fel kell ébredni, és a munkakörülmények javítása, ugye, ami pozitív. Tehát, hogyha a nemzetközi egyezményeknek megfelelőbb szerződést kötünk, akkor utána majd meglátjuk. De hát egymás között az éghajlatváltozást látják, akkor önök szerint mi a fontos az, hogy ezekből az országokból a világ végéről exportáljunk Európában? Nem lenne jobb egy helyi kereskedelem, amelyet egymás között folytatnak, ami valóban regionális kereskedelem politikának felel meg? Abba kell hagyni ezt a fajta gondolkodást, hogy Eldorádó lesz ezekben az országokban azért, mert beléphetnek az európai piacokra. De minden esetben esetre nagyon érdekesnek találtam, hogy a bizottság is fejlődik, itt vannak a fenntartható növekedési célok, és hogy a Salon szigetek rádöbbent arra, hogy mi a helyzet, hát én a kínaiakban nem bízom már, ami a Salamon szigetek fejlődését illeti és hát kritikus, kritikus vagyok, és elvárom, hogy az EU garanciákat és feltételeket adjon, hogy harmonikus fejlődés valósulhasson meg önöknek, az önök társadalma érdekében, mert ha nem lesz több fa, akkor mit fognak tenni? Tehát önöknek is nagy felelőssége van, és nekünk is, amikor ilyen megállapodásokat írunk alá. Köszönöm szépen, Rivezi asszony. És ahogy látja, egyéb megvitatni valónk is van, de e- erre nem most fogunk sort keríteni, mert a napirendi pont tárgyalását le kell, hogy most zárjuk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és külön megköszönöm a Salamon szigeteki kereskedelmi biztosnak, hogy eljött ide hozzánk. A képviselőknek is, és az előadó asszonynak is köszönöm a részvételét. I need to uh, remember you, uh, I need... Szeretnék még valamit mondani emlékeztetni önöket arról, hogy a módosítók benyújtási határideje november 25-én lesz, 18 órakor. November 25, 18 óra. Eddig lehet módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen! Okay, we move then to... Uh, Akkor térjünk rá a nyolcas napi rendi pontra. A Gender Action Plan, ez a második gender cselekvési terv. És ez uh, most egy 2005-ben a bizottság és az EKS által kiadott uh, munkadokumentum tulajdonképpen. A teljes címe a nők és lányok életének átalakítása a 2016-tól 2020-ig tartó genderfelekvési akcióterv keretében. Ugye emlékeznek arra, hogy 2018-ban együttesen a Nőjogi Bizottsággal egy jelentést készítettünk itt az Európai Parlamentben, és állásfoglalást fogadott el az EP 2018-ban a témában. És az első végrehajtási jelentést szeptember 11-én adták ki, most, 2019-ben, a bizottság és a főképviselő asszony közösen jegyezték ezt. Ez a jelentés lehetőséget biztosít arra, hogy megtekintsük ennek az akciótervnek a végrehajtását most már a harmadik évben, illetve hogy áttekintsük a fennmaradó kihívásokat. Most akkor további késlekedés nélkül a bizottságnak, illetve az LKS-nek adnám meg a szót, és azt mondanám, hogy 15 percünk van, a DEFCO-val kezdjük. Henrietta Geiger kezdi, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a DEVE szakbizottságnak, hogy lehetőséget adott nekem. Az elnök megszakítja a beszélőt és csendre int mindenkit. és hogy megvitathatjuk az uniós gender akcióterv sikereit és eredményeit. Tehát ahogy már az elnök úr is rámutatott, 2018-ban volt a harmadik végrehajtási jelentés a jelenlegi program keretében, ami 2016 és 2020 között ível át. Ha össze kellene foglalnom ennek a jelentésnek a tartalmát három pontban, akkor azt mondanám, hogy először is folyamatos fejlődés jellemezte 2018-at is. Az Unió és a tagállamok megerősítették a nemek közti egyenlőség és a nők felhatalmazása iránti támogatásukat világszerte. A második pont az, hogy a közös munkánk eredményeképp egy tagadhatatlan nemzetközi vezető szerepet szereztünk a nemek közti egyenlőség előmozdításában, és a partnereink hivatkozási pontként tekintenek ránk a haladás üteme lelassult, és meg kell erősítenünk az eddigi tevékenységünket, és minden uniós és tagállami fellépésbe be kell építenünk a gender dimenziót. Hadd emeljem ki néhány eredményünket. Először is egyre inkább használjuk az elemzési eszközünket a projektek tervezés és végrehajtása során, Másodszor egyre inkább mainstream-é tesszük a nemek közti egyenlőséget az összes szakpolitikánkban, a politikai és szakpolitikai párbeszédénket is ideértve. Harmadszor sikerült a következetességet és a koordinációt fokozni az uniós intézmények között, illetve köztük és a tagállamok között is. Javítottuk a munkamegosztást, a terhek elosztását, a közös tervezést, és így tovább negyedszer az Unió és a tagállamok nagyon nagy láthatóságot és fontosságot tulajdonítottak a nemek közti egyenlőségnek nemzetközi fórumokon. És ez jelentősen hozzájárul a nemzetközi többoldalú erőfeszítéshez. Ötödször egy intézményi kulturális változást láthatunk a nemi egyenlőséggel kapcsolatban, ami egyre elterjedtebbé válik, és ez a terepen tapasztalható eredményeket hoz létre. Mi párbeszédet akarunk folytatni, tehát a tagállamokkal közösen 2018-ban 15 milliárd eurót fordítottunk olyan programokra, amelyeknek a nemek közti egyenlőség jelentős célkitűzése. Ez a mi nyelvünkön azt jelenti, hogy G1. Ez a, ebből 600 millió eurót olyan programokra szántunk, amelyeknek a kizárólagos fókusza a nemek közti egyenlőség. Ez tehát a G2-es, tehát ott, ahol ez a legfontosabb célkitűzés. És ez a globális fellépéseinkben is nagyon erőteljesen megjelenik, például az EU-ENSZ reflektorfény megközelítés, ami a nők és lányok helyzetéről ad számot. Az elmúlt évben olyan kulcsfontosságú ágazatokkal foglalkoztunk a nők szempontjából, mint például a pénzügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, a nők részvételének javítása az irányításban és a szakpolitikákban, illetve a nők és lányok elleni erőszak visszaszorítása. Ezek nagy eredmények, de nagy kihívások is állnak előttünk. Például el kell érnünk a célkitűzésünket ez pedig az, hogy az új programok 85%-ában a nemek közti egyenlőség jelentős célkitűzés legyen, és mindezt 2020-ig akarjuk elérni. Ez számszerűen azt jelenti, hogy 2018-ban előreléptünk, 68%-on álltunk, tehát 2018-ban 68% és 2020-ban 85%. Láthatják önök is, hogy mi van előttünk, jelentős nyomást kell gyakorolnunk, és erre, ehhez szükségünk van segítségre. Különösen a tagállamok azok, ahol csak 50%-os volt ez a mutató, tehát ők lemaradtak, és ami még ennél is rosszabb, hogy tavaly nem történt jelentős előrelépés, de valamennyi tagállamban szükség van a 85%-os mutató elérésére mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megtesszük a magunk részét. Először is az összes belkő, belső kapacitásunkat mozgósítjuk, hogy mindenhol megjelenjen a nemek közti egyenlőség dimenziója, még az infrastruktúrális projektek esetén is. Másodszor arra koncentrálunk, hogy hogy a nemek szempontjából ne legyenek agregálva az adatok, és erre a kormányokat is próbálják buzdítani. Harmadszor a civil társadalmat is bevonjuk, különösen a nők szervezeteit, hogy ők velünk közösen még nagyobb átalakulást hozó intézkedéseket tudjanak támogatni. Ehhez az összes uniós szinten olyan vezetőségre van szükség, amely a nemek közti egyenlőségre érzékeny, és ez minden szinten meg kell, hogy valósuljon. Ezért nagyon örültem, hogy Jutta Opulainen eh, leendő biztos önökkel eh, tárgyalt a parlamenti meghallgatáson, és ő egyértelmű prioritásként jelölte meg a nemek közti egyenlőséget. És azzal is egyet, abban is egyetértett önökkel, hogy a jelenlegi eh, cselekvési tervet egy másiknak kell majd követnie. Ezt nagyon egyértelműen elmondta. És reméljük, hogy ezt 2020 végéig el tudjuk készíteni, mert ezzel egy újabb nagy ugrás következhetne be a közös munkánkban. Természetesen fejlődni szeretnénk, és lesz egy végrehajtási értékelés, ez jelenleg is zajlik. Ez a legfontosabb információkat meg fogja adni arról, hogy hogyan tudunk előrelépni. Az egyik ezek közül, amit mi is láttunk, az volt, hogy túl sokat foglalkozunk a kvantitatív adatokkal. A következő fellépési tervben inkább minőségi mutatók alapján szeretnénk nyomást gyakorolni. Szeretnénk megkönnyíteni a gyakorlatot, mert ez nagyon nehézkes mindenki számára jelenleg, szeretnénk ezt egyszerűsíteni. és szeretnénk, hogyha az összes érdekelt felet már időben bevonhatnánk, tehát szeretnénk konzultálni a civil társadalommal, más szervezetekkel, és természetesen azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament is bevonódna ebbe. Ami pedig a jövőt illeti, mi és a külügyi szolgálat szintén szeretné az önök véleményét meghallgatni arról, hogy hogyan tudnánk ezt még hatékonyabban megtenni, és hogyan lehet még jobban magunkével tenni ezt az eszközt, hogyan használhatná ezt mindenki, és hogyan mérhetnénk a fejlődést. Azt gondolom, hogy ennek a cselekvési tervről szóló jelentésnek a legnagyobb eredménye az volt, hogy kulturális változást láthatunk az összes intézményben. Tehát a nemek közti egyenlőség már nem csak egy olyan négyzet, amit ki kell pipálni, hanem már mindenkihez eljutott, még a leginkább ellenálló nagykövethez is, hogy a nemek közti egyenlőségnek a mainstreamben is benne kell lennie. És egyértelművé vált az is, hogy a nemek közti egyenlőség nélkül nem tudjuk elérni a fejlesztési együttműködési céljainkat sem, és a fenntartható fejlődési célokat sem. Tehát azt gondolom, hogy ezzel én most le is zárom, mert nagyon szeretném az önök nézeteit is meghallgatni arról, hogy hogyan kellene struktúrálnunk ezt a következő programot. Köszönöm szépen. Köszönjük, igazgató asszony. Charlotte Isaacson is itt van a külügyi szolgálattól, most őt szeretném megkérdezni, hogy van-e további hozzászólása. Köszönöm szépen. Igen, nagyon röviden eh, fogok hozzászólni, mert eh, minden elhangzott. Én csak szeretném megerősíteni és hangsúlyozni eh, azt a néhány dolgot, amit most említeni fogok. Nagyon jelentős lépéseket tettünk előre, de ahogy kollégám is elmondta, még nagy út áll előttünk, és muszáj, hogy beszéljünk nem csak a pozitív oldaláról ennek a munkának, hanem a nehézségekről és az akadályokról is, amelyek még előttünk állnak. Ezeket azonosítani kell, és közösen meg kell találni a módját annak, hogy ezeket leküzdjük. Az együttműködés, a párbeszéd és a közös munka a legfontosabb forrásunk ennek az elérésére. Csak hangsúlyozni szeretném azt, ami már itt is elhangzott. Tehát az együttműködés és egyáltalán az együttműködő szellemiség, a bizottság és az EKS között, az valóban mintaként szolgálhat az egész EU számára. És az együttműködés itt nagyon jól működik. És azt szeretném, hogyha mindenki ezt vinné haza tanulságként, mert ez egy nagyon fontos üzenet. Évekkel ezelőtt nem feltétlenül volt annyira pozitív a közös munka, mint most, tehát ez fontos, ezen kívül az együttműködés az összes partnerrel és szövetségessel, aki csak osztja a mi eh, nézeteinket. Gondolok itt eh, multiregionális eh, vagy kétoldalú együttműködésen alapuló partnerségekre. Az Unió egy új regionális kezdeményezést indított a Nők Béke és Biztonság hete során, és az ensz a NATO-val, az OECD-vel, az Afrikai Unióval, az Európai Unióval, és az ASEAN is érdeklődését fejezte ki, hogy ebben az együttműködésben részt vegyen. Tehát ezt nagyon fontos elmondani. És nagyon röviden beszélnék a vezetésről, mert ez is nagyon fontos, és a nemek közti egyenlőség szempontjából odafigyelő érzékeny vezetés az nagyon fontos, ez is elhangzott. Nem lehetünk többé az alacsony elvárások áldozatai. Nem elég az, hogyha 10 percig beszél valaki egy konferencián, vagy 5 percig hozzászól egy workshopon. Ez egy nagyon alacsony szintű ambíció, ennél sokkal magasabbra célzunk. Tehát mindenki, aki vezetői pozícióban van, annak ezt a napi szinten is meg kell valósítania, és ez azt jelenti, hogy ezt meg kell tanulni ez nem olyasmi, amit magunkkal hozunk, és ez még nőknek sem egyértelmű, ezt meg kell tanulni. Tehát ezt el kell ismerni. A vezetők és menedzserek még magas szinten sem szokták azt gondolni, hogy képzésre, oktatásra lenne szükségük, de azt gondolom, hogy itt vissza kell ülni az iskolapadba. A következő évben nagyon fontos évforduló érkezik el, a 25. évfordulója a, az erről a témáról szóló vita fórumnak, a nők a békében és a biztonságban, illetve a Szidolnak is évfordulója lesz. És ezért nagyon fontos, hogy együtt dolgozzunk, és közösen tegyük meg a lépéseket egy még magasabb szint felé. Tehát köszönöm a partnereinknek, és köszönöm a DEVE szakbizottságnak is, hogy meghívott ide minket. Köszönjük. Most pedig eh, a képviselőknek adom meg a szót. Eh, eh, Hölvényi úr az első. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság munkáját, illetve a kollégáinak a munkát. Köszönjük a nyilatkozatot, a bemutatást. Én a frakcióm nevében szerettem volna köszönetet mondani, de személy szerint és támogatom ezt. Egy dolgot le kell szögeznünk, a DEVE szakbizottság ülésén vagyunk, tehát a, a dolog DEVE oldalára kell összpontosítanunk, ez nagyon fontos. Hogyha a hosszú távú a, fenntartható megoldást, fejlődést szeretnénk elérni, akkor ez egy nagyon fontos cél, és azt gondolom, hogy az ügy bonyolultságát is látni kell emögött. Természetesen a, az esélyegyenlőség egy fontos téma Európában, hosszú távú volt ez a folyamat, és nem csak én magam gondolkodom így, hanem néhány kolléga is az a félelmem, hogy ez a párbeszéd, amit ön említett többször is a fejlesztési politika kapcsán, néha ez a benyomásom, hogy ez eh, nem igazán egy párbeszéd, hanem eh, valakinek a eh, kioktatása, úgymond, és én férfiként nyilatkozom erről a témáról, lehet, hogy egy kicsit handicap vagyok ebből a szempontból, de nyitott vagyok. Ha valaki rendszeresen látogat Afrikába, nyitott, akkor én egyetértek önnel teljes mértékben, nem erről van most itt szó. Látnunk kell azt, hogy a terminológia, illetve a ott élő emberek gondolkodásmódja nagyon-nagyon különböző, éppen ezért nagyon nehéz a megfelelő megoldás kialakítása. Tehát, hogyha én jó eredményeket szeretnék, akkor Uh, igazából én azt javasolnám, hogy tanúsítsunk nagyobb érzékenységet, különösen ami a reproduktív uh, egészség kérdését illeti. Ez egy téma, én ön ezt nem említette, tudom, hogy nem említette, de ez egymás kölcsönös megértése nagyon fontos. Az a benyomásom folyamatosan, hogy nagyon gyakran eh, két különböző nyelven beszélünk egymással. Nem mondanám azt, hogy a véleményeink alapvetően eh, eltérnek egymástól, de ez egy ideológiai eh, ügy, ennek látjuk különböző aspektusait, és a társadalom egy részét már évek óta elérjük, eljutunk hozzájuk, de a társadalom nagyobb részét illetően ez nem igaz, nem tudunk párbeszédet folytatni velük. Természetesen büszkék vagyunk, amiatt a rész miatt, akikkel párbeszédet tudunk folytatni, de mi a helyzet a másik oldallal? Um, a fejlesztési politika szempontját kell néznünk, ez az én aggályom. A másik pont pedig uh, a gender uh, cselekvés jövőbeni szerepe, a helyi nő, szer, női szervezetek szerepe. Uh, igen, különböző színes, úgymond, és nekünk energiát, időt, pénzt kell szennünk arra, hogy megfelelően um, kihangsúlyozzuk ezeket a szervezeteket hatékonyabb módon, ez kulcsfontosságú, és ami a eh, helyi szervezetek bekapcsolódását illeti az EU politikájába, ez nagyon fontos. Finally, I, I know it's I will provocate a little bit, but it's really kindly provocation. És a következő felvetés egy kicsit eh, provokálni szeretnék. Először is az afrikai szemszöget tekintve nézzük a családot először, és az oktatást, ami családot illeti, itt egyéni politikákra támaszkodunk, de fontos figyelembe venni azt, hogy mi a helyzet a meglévő afrikai társadalmakban, A nő szerepe, a család szerepe nagyon fontos. Ezt pozitívan kell látnunk, nem negatívan. És az utolsó megjegyzésem az oktatásra vonatkozik. Felnök úrral és másokkal, Rivászi asszonynal, ki is volt még ott, tehát Etiópiából érkeztünk vissza, voltak, akik egy egész hétig tartózkodtak Etiópiában, voltak, akik rövidebb időt töltöttek ott. Nagyon fontos, hogy cserét folytassunk az oktatás stratégiai szerepéről. Természetesen fontos az oktatás, és ez egy hosszú távú befektetés minimum 15-20 év. Bennünket 5 évre választottak meg a polgárok, és 15 év múlva nem ugyanez lesz a helyzet, de ami az oktatást, a látható oktatást illeti, illetve azt, hogy hogyan érjük el a társadalomnak ezt a részét az oktatáson keresztül, hogyha Afrikát szeretnénk támogatni, akkor az oktatás nagyon fontos, és fontos, hogy a valóságból induljunk, és ne rugaszkodjunk el a valóság táptalajától. Mónika Szilvána Gonzálesnek adnék szót, a szocialisták képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, akkor spanyolul szólok hozzá. A második terv az egyik leghasznosabb eszköz az Európai Unió kezében a nemek közti egyenlőség javítására a harmadik országokban. Azt gondolom, hogy ez a fejlesztési szakbizottság mindenképpen részt kellene, hogy vegyen a második tervben, és aktívan ki kellene, hogy fejtse a véleményét a harmadik tervvel kapcsolatban is, amelyet megígértek nekünk, és nagyon remélem, hogy a következő biztos asszony ezt teljesíteni is fogja. Nagyon közelről követtem a 2015. október 8-ai nyilatkozat megvalósítását, ahol kimondja, hogy a nőknek mennyire fontos a szerepe a fejlesztésben, ugyanis a lányok nagyon fontos szerepet kaphatnak, és az ő életükre lehet a leginkább hatni a fejlesztés eszközeivel. A második terv és az arról szóló jelentés kimondja, hogy a nők jogai, különösen az egészség és reproduktív jogok a harmadik országban is visszalépést szenvedhetünk el, de Spanyolországban is történt ilyen visszalépés, mert a spanyol közegészségügy romlott e-, ebben a tekintetben. Tehát a nemek közti egyenlőség kérdésében van egy bizonyos sokféleség, gondolok itt az, az LMBTI emberekre, és konkrétan van olyan sokféleség is, hogy egyes női csoportok jobban kivannak téve veszélyeknek, például a roma-afrikai származású, vagy pedig migráns nők. Azt gondolom, és azt kérem az elnök úrtól, hogy legyünk nagyon aktívak a harmadik tervben is. Köszönöm szépen. Thank you, Vice President Fofana. Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni mindarra, amit a kollégám előttem mondott, afrikai specialistaként. Én afrikai ként mondom, ami igaz Etiópiára, az nem feltétlenül igaz az összes afrikai országra, és sajnálom azt, hogy ön Afrikát úgy mutatta be, mint egy kontinenset. Nagyon különböző az oktatás szinte. Én Afrika keleti részét jól ismerem, innét származom. A nemek között közi esélyegyenlőség a városokban megjelenik, és és a másik kolléga kérdésre is visszatérnánk, amikor a nőkről beszélünk általában, akkor el felejtjük a különböző sokszínűséget. Itt Európában az afrikai eredetű nőket, és őket is érint számos kérdés. És a jelenlegi évtizedben az ENSZ ezt az évtizedet nevezte ki Afrika évtizedének, ez 2024-ig fog tartani, és köszönöm szépen a bizottság munkáját, ezt nagyra értékelem. Dominik Bill, ID, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Egy kicsit meglepett a jelentés engem ami a női nemi eh, csonkítás, szünszer csonkítást illeti. A Szaharov díj kapcsán is előkerült ez a téma. Etiópiában jártunk misszión, és tudjuk azt, hogy a nők nagy része elszenvedi ezt a gyakorlatot. Európában egyre inkább érintettek az afrikai nők a probléma miatt. 129 ezer nő, aki Afrikában eh, él, elszenved ezt a gyakorlatot, és ez kétszer annyi, mint még évekkel ezelőtt. És nem szabad elfelelkezni arról, hogy nagyon sok áldozat Franciaországban született. Itt eh, elsőbséget ér, eh, élvező kérdésről van szó, nagyon fontos problémáról, fontos konkrét fellépéseket kialakítani, nem pusztán informálást megvalósítani és fontosnak tartanám azt, hogyha erre a fontos problémára felhívnák a figyelmet a jelentésükben. Köszönöm, eh, Emin Nancy, SND, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottság tájékoztatóját. Nem gondolom, hogy az egyenlőségnek volnának eh, negatív oldalai. Lehet, hogy a néppárti kolléga úgy fejezte ki magát, hogy én ezt egy kicsit félreértettem, mert eh, lehetett ezt úgy is érteni, hogy ennek vannak esetleg negatív oldalra. Én el szeretném mondani, hogy az esélyegyenlőséget illetően számomra erre, ennek csak pozitív oldalai vannak. Ez tulajdonképpen a szabadságról szól, Éppen ezért várom uh, a, a Gender Action uh, Plant, és örülök annak, hogy Jutta Ottulainen világos volt azt illetően, hogy uh, kérdés nem férhet a felől, hogy lesz egy harmadik Gender Action Plan, és ő mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt ettől alá kerüljön. Ahogy ön szintén említette, a jelenlegi um, Gender Action Plan um, bizottsági anyag, de az Európai Parlament is uh, szerette volna azt, hogyha ebből bizottsági közlemény lesz, önök erről mit gondolnak, illetve ami a kihívásokat illeti, vannak kihívások, és az egyik kritika az volt, hogy a jelenlegi Gender Action Plan inkább a monitoringra, a beszámolás, a reportingra összpontosít, és nem a konkrét pozitívumokra, pozitív hatásokra. Önök mit gondolnak arról, hogy um, hogyan tudunk reagálni erre a kritikára, hogyan lehet ezt megoldani? Köszönöm, a képviselő kérdései elhangzottak, kicsit késésben vagyunk, de először a főigazgatóasszonynak adok szót. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes vita volt, órákig beszélhetnénk még erről, de nincsen rá időnk. Az első, ami az érzékenységet illeti, a partnerországokat, országokat, a különböző kulturális normákat. Én biztosítani szeretném önöket afelől, hogy nem teszünk semmit a partnerország akarata ellen, mi pusztán a saját politikai céljainkat lefordítjuk arra, hogy mi le, mire van lehetőség az adott országban. Például a lányok oktatására összpontosítunk, tes ellen a kormány kifejezett kérésére összpontosítunk a lányok oktatására. Megpróbálunk koalíciót kialakítani a kormányokkal, és figyelembe venni az összes ország eh, érzékenységét, és amikor azt mondják, hogy a fejlesztési együttműködésre összpontosítanunk, ez így van természetesen, de a múltban a nőket korábban egyáltalán nem vették figyelembe, kizárták mindebből, például ami a nagy vízes csatornázási projektok, projekteket illeti, illetve a világ lakossági arányát. Ki az, akinek vízre van szüksége napi 3-4 órában? A nőknek, tehát hogyha a vízes csatornázás van otthon a házakban, a lakóházakban, helyeken, akkor ezzel bezárjuk a nőket és a lányokat az otthonukba, és nem mennek el iskolába. Tehát nagyon fontos az esélyegyenlőség, a fejlesztési együttműködés szempontjából. És az összes delegációkon működik úgynevezett gender focal point, és a brüsszeli tapasztalatokat az összes helyi érintette együtt megpróbáljuk a legjobb gyakorlatokra felváltani. Egy további példa az FGN, ezt egy másik képviselő is felvetette. A Spotlight kezdeményezéssel egy konkrét országban hagyományos vezetőket értőkkel, nem csak azok szólunk, akik már meg vannak győzve, hanem azokkal is beszélünk, akik akadályokat háríthatnak az ügy elé. Ennek a párbeszédnek köszönhetően Afrika, az egyik afrikai országban a, egy hagyományos vezető egy éves moratóriumot jelentett be az összes FGM-re vonatkozóan ebben az országban. Their approach and see how they should continue. Hogy gondolják át a megközelítésüket, és azt, hogy hogyan folytassák a munkát. Ezek nagyon konkrét, konkrét példák arra, hogy a politikáinkat hogyan szeretnénk a gyakorlatba átültetni, amely tényleg végrehajtható, lehetséges és elfogadható egy országban. Most nézzük a GEP 3-at. Az Európai Parlamenttel természetesen konzultálni fogunk, és nagyon is tisztában vagyunk a pushbackekkel, az SAHR-ről mindjárt beszélni fogunk, úgyhogy most nem fogok részletekbe menni ezzel kapcsolatban, de amit a kollégák mondtak, ugye, hogy szeretnének elmozdulni inkább a tartalomhoz, és hogy minek kell a GAP 3-ban lenni a bizottság közleményéből megtudhatják majd ezeket az információkat. A közlemény, a közlemény márciusban jelenik meg, Gender az Európai Unióban, és majd a GEP 3-at is fogjuk érinteni. Hogy vajon a, ez a GEP 3 közlemény formájában jelenik meg, vagy sem, erről még majd megszületik a döntés. A vezetésnek már benyújtásra került ez az oszi, az elkövetkezendő hónapokban, ez ki fog derülni, már így is túl sokat beszéltem, úgyhogy most abba hagyom. Köszönöm szépen, és akkor ennek gyorsan. Igen, igen, rövid leszek. Elnök úr, én is szeretném csak elmondani azt, hogy nem nevezhetnénk ideológikusnak, ahogy munkánk. Mi a szerződések alapján tevékenykedünk, tehát mindenkit biztosíthatok itt a teremben és azon túl is, hogyha valaki a nemek egyenlőségének a témájával foglalkozik, akkor ezt a megközelítést kell, hogy használja, mert nagyon figyelni fogják, hogy mit csinál, sokkal inkább, mint más területeken dolgozókat. Tehát nem ideológiai munkáról van szó a nemzetközi jogszabályok is vonatkoznak ránk, illetve a, az egyéb nemzeti jogszabályok is. És sokszor a harmadik országbeli partnerek kezdeményeznek dolgokat, tehát nem erőszakolunk senkire semmit, még a női béke és biztonsági agenda is afrikai országoktól származik, tehát még Afganisztánban is a Talibán nagyon jól ismeri azt, hogy a saját, mennyire fontos a saját társadalmuk nőtagjainak a képzése, hogy orvosok, szülésznők és egyebek legyenek. Tehát vannak közös értékek és célkitűzések, és ez nagyon sok partnerre igaz, akivel együttműködünk, ez egy olyan terület, ahol sajnos az emberek túl sokan sokszor csak a hiányosságokra próbálják felhívni a figyelmet, pedig több a közös nevező, mint a hiányosság. Köszönöm szépen ezt az érdekes eszmecserét. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és azt hiszem, számíthatnak az Európai Parlamentre arra, hogy az Európai Parlament továbbra is nagyon komolyan figyelemmel fogja kísérni a gepeket, a tevékenységet, a kommunikációt. Mielőtt lezárnánk az ülést, emlékeztetek mindenkit arra, hogy tíz hallgató érkezett, érkezett hozzánk a Torinói Egyetemről, Gianfrancesco Francesco Maggiolino képviselőnk meghívására és Monika Silvana González pedig 15 aktivistát hívott meg hozzánk, úgyhogy ők figyelemmel kísérhették az ülésünket. Most a Nőjogi Szakbizottsággal tartott együttes ülés következik, amihez át kell mennünk egy másik terembe, az ASP G3, 3G3 terembe kell, hogy átmenjünk. Mindenkinek sok szerencsét ahhoz, hogy a termet megtalálják.